Also, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir setzen die Sitzung fort. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Öttinger biztos urat üdvözlöm körünkben. Természetesen önöket is üdvözlöm, és akkor meg is kezdhetjük majd a vitát. Először is megadom a szót Öttinger biztos úrnak, még egyszer üdvözlöm. Ismételten, eh, hogy bemutatja a bizottsági dokumentumokat, és akkor utána e, vitázunk. Kedves róljuk, tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy ma az energiaügyekkel foglalkozó szakbizottságnak bemutatom részt, a nemrégiben bemutatott energiastratégiánkat, másrészt pedig az infrastruktúrára vonatkozó csomagot is bemutathatom önöknek, és hallhatom az önök véleményét, visszajelzését is ezzel kapcsolatban. Méghozzá egy tökéletes időpontban kerül erre sor, hiszen ezen a héten pénteken e, sor kerül az energia miniszterek tanácsára, ahol ezek a témák és napirenden lesznek. És hát végső soron a a jövő február 4-i Európa csúcsra is dolgozunk már a témáinkkal, hiszen az energiapolitika európaizációról fogunk beszélni fél napon keresztül. Ez egy egyedi lehetőség arra, hogy a kormány és államfőknél is az energia témáját e, fókuszba helyezhessük, és a, az ener, európai energiapolitika további fejlesztését együtt tudjuk majd végezni. A 194-es cikk ezáltal ö, megélénkül életet lehelünk a Lisszaboni szerződés ezen cikkében, és megteremtjük a kereteit annak, hogy a 2020-as célokat el tudjuk érni. De hát miről is szól ez a stratégia, mit akarunk ezzel elérni? Egyrészt a belső piacról van itt szó. Kolárszka-Bobinska asszony jelentése ugye egyértelműen megmutatta, illetve más jelentésekben súlyt határozottan hangsúlyt kapott az, hogy 12 éve beszélünk a gáz és az árampiac liberalizációjára, és hát a végrehajtás folyik, de egyelőre még nagyon messze állunk attól, hogy ez valóban megvalósuljon. Ennek a végrehajtása az önök érdekeit és szolgálja, és a bizottság érdekében is áll ez. Először is. A bizottság kell ugye a szerződéseket alkalmazni, hiszen a bizottság a szerződések őre. Számomra a belső piaci szabályok végrehajtása elsődleges fontossággal bír a tagállamokon belül, és mm, az európai intézmények szintjén is, és az összes harmadik államokkal fenntartott szerződések szintjén is. Az elmúlt hetek folyamán láthatták, hogy a, a lengyel kormányjal tanácskoztunk, amikor és Jamal csatorna vezetékkel kapcsolatos szerződésekről volt szó, aztán néhány napja a bolgár delegációval tárgyaltunk, szintén a gázszállítási szerződésekről volt itt szó, illetve a déli áramlattal kapcsolatos memorandumról is tárgyaltunk. Ezek egyedi esetek, de általánosan véve is a, az igazi, valódi végrehajtását támogatjuk a, hogy a piacokon, a piaci részevők szintjén valóban megvalósuljon a villamosenergia belső piaca. Ehhez szükségünk van a tagállamokra, hiszen a rendeletek, az irányelvek, a, a e, ők is e, hatályba léptették a parlament mellett. Tehát a belső piac egyelőre még nem valósult meg, és erről szeretnék február 4-én a kormány és államfőkkel is beszélni, és várom a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban. Sajnos van egy sor olyan tagállam és kormány, amelyek alapvetően a belső piacot támogatják, vasárnaponként erről beszélnek is, de gyakorlatban, a hétköznapokban ö, nem sikerül ezt megvalósítani. Ez a második és leginkább a harmadik belső piaci csomagra is érvényes, de a versenyjogra is. márciusban indul az ASZER az útjára az önök céljaival. Reméljük, egyetértésben reméljük, hogy a költségvetést is el tudjuk fogadni még ebben az évben, hiszen, hogyha nincs költségvetés, nincsenek források az energiaszabályozók együttműködési ügynökségének elindítására. Aztán rátérnék az energiastratégiánkra. Öt súlypontja van ennek a stratégiának. Az első az energiatakarékosságra vonatkozik, hogy elérhessük a 2020-as céljainkat. Nagyon fontos, hogy, hogy a, a takarékosság további lehetőségeit kihasználjuk, az energiahatékonyság rendkívül fontos, elengedhetetlen. Ezért jövő évben márciusban az akkor esedékes hatékonysági stratégiát fogom bejelenteni. Az előkészületek már nagymértékben lezárultak, és hát várjuk az önök jelentését, és a jelentés alapján és az ezzel kapcsolatos december-januári beszélgetéseket szeretnénk majd arra használni, hogy a kérdéseket megbeszéljük, és akkor márciusban kerül sor a hatékonysági stratégia bemutatására önök felé, illetve a további partnerek felé fogjuk ezt bemutatni. Második pont az energiahálózatok kifejlesztése. Annak érdekében, hogy valamennyi tagállamot a belső piacba be tudjuk kapcsolni. De hát még többről is lesz itt szó. A harmadik pedig az ellátásbiztonság és a megfizethető energiaárak biztosítása nagyon fontos. Tehát az megfizethető energia árak nagyon fontosak. Úgy tűnik számomra, hogy a következő időkben még nagyobb fontossággal fog ez bírni. Negyedik pont. A versenyben a többi világrégióval folytatott versenyben meg kellene tartanunk a vezető pozíciónkat az energiatechnológiák kifejlesztésében, a kutatás segítségével, a fejlesztés segítségével. Meg kell tartanunk ezt a pozíciót, vagy még tovább kellene növelni az előnyünket. Az ötödik pont pedig arról szól, hogy a geopolitikai súlyunkat még jobban vessük be, és uh, arról kell gondoskodnunk, hogy egységes európai energiapolitikát képviseljünk, még inkább, még erőteljesebben képviseljünk a partnereinknél a harmadik tagállamokban. A harmadik államokban. Egészen biztosan kulcsfontossággal bír az infrastruktúrális csomag annak érdekében, hogy szinte az összes energiával kapcsolatos célunkat el tudjuk érni a fennálló infrastruktúrán belül, a gáz és a villamos áram tekintetében láthatjuk azt, hogy e, már elvesztették a korszerűségüket a hálózatok, előregettek hálózatok, és fontos a szolidaritás, az energiaellátás és a diversifikáció, illetve az új alternatív energiaforrások integrációja. E, illetve ugye a belső piac megvalósítása, és ehhez meg kell újítani az infrastruktúrát. Az önök által ö, bemutatott energiaprogram az európai gazdaság élénkítésére szintén részét képezi ebben. Közel 97%-át a forrásoknak már vagy a jövőben az európai hozzáadott értéket bíró projektekre fogják fordítani. És a a következő 146 millió euróval bíró projekt esetében és azt várjuk, hogy nagy mértékben sikerül majd a forrásokat megfelelően elkölteni. De továbbra is Európa szerte növelnünk kell az infrastruktúrális befektetéseket a hálózatokba, az elosztóhálózatokba, az összekapcsoló hálózatokba kell befektetnünk, és hát a szűk keresztmetszeteket is fel kell számolni, hogy valóban egy Európa szerte egységes hálózatot tudjunk kiépíteni. És e, ezzel kapcsolatban ugye felmerül a szomszédságpolitika politika is, és az Európa infrastruktúrális közösség az Európai Unió tagállamaiból, és számos más partnerállamból áll, Norvégia, Svájc, Horvátország, és további államok lehetséges jövőbeli tagállamok, mint Szerbia, és ezt vesznek ebben, de Ukrajnát is említhetném. Nemrégiben folytattuk az első beszélgetést az energiaminiszterekkel Kievből, illetve Moszkvából, aztán Törökország kérdése is kapcsolódik ide. Ugye Törökország integrálása a mi infrastruktúrális közösségünkbe, az energiaközösségünkbe, közösségünkbe, úgy vélem, hogy minden résztvevő számára csak is előnyökkel szolgált a déli folyosó a Kaspi-tengerig, szintén fontos ebben az összefüggésben Kazasztán, Türkmenisztán, nem csak Azerbajdzsán lehet fontos ennek a során, és hogyha az orosz partnerek mosoly diplomáciáját látjuk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos látnunk azt, hogy logikus partnere Oroszország nekünk is az infrastruktúra, az energiaközösség tekintetében, és ez a jövőben is így lesz. Az infrastruktúrális prioritásokról szóló közleményünk a 2020-ig, illetve az utána következő időszakra nézve már az első lépést megtettük, és ezzel kapcsolatban következő lépések is következnek majd méghozzá az engedélyezés eljárások gyorsítása, a célunk, a befektetések fokozása, hogyan kell az árszabályozást ö, alakítanunk, hogyan lehet tárolási kapacitásokat képíteni. Ezek a következő években az előtérbe helyezendő kérdések. Becséseink szerint a gáz és áram hálózatok képítésére körülbelül 200 milliárd eurós befektetése lesz szükség. A súlypont a magánszféra befektetései ö, alkotják, de hát társfinanszírozásra is szükség lesz a köz pénzekből, és a következő évtizedre vonatkozóan ez egy nagyon fontos és súlyponti kérdés lesz. Emellett a stratégiai úgynevezett villamos energiastrádákat szeretnénk képíteni, és az egyre inkább regionális együttműködésre szeretnénk építeni, tehát a tagállamok csoportjainak az együttműködése, például az északi tenger partján lévő tagállamok, a közép-európai, a dél-európai, a balti államok közötti együttműködés, Lengyelország és Finország között megvalósul az, tehát a, az észak-keleti együttműködés, aztán a közép- és kelet-európai együttműködés egészen Görögországig, a balti államok bevonásával, így összességében 6-7 nagyobb régióról beszéltünk, a, amelyekben az együttműködés különös fontossággal bír. Aztán szeretnénk a regionális együttműködést harmadik államokra is kiterjeszteni. Nagy örömömre szolgál, hogy az északi tengeri országok egy regionális közösségé kívánják kívánják összekapcsolni az államaikat. Norvégia is részt vesz ebben. Most kerül sor egy szándéknyilatkozat aláírására pénteken, méghozzá kilenc tagállam, és Norvégia írja ezt alá. Jobb és gyorsabb engedélyezési eljárásokra is szükségünk van, és ezzel kapcsolatban szeretnék őszintén beszélni. Az engedélyezési eljárások esetében mindenképpen a tagállami alkotmányokra és törvényekre figyelemmel kell lennünk a jogállamiságot teljes mértékben fel kell tartanunk, a tulajdonjogot is ugyanígy tiszteletben kell tartani, és a helyi hatóságoknak, az önkormányzatoknak a jogait is tekintetbe kell venni. De ennek ellenére mégis javítanunk kell a helyzetet, gyorsítanunk kell az eljárásokat. Én Mannheimi vagyok, 90-es években a keleti felépítés, tehát kelet felépítés felépítése sínekkel, autópályákkal csak azáltal vált lehetséges, hogy megfelelő törvényeket alkottunk, és így sikerült hatóságok eljárásait felgyorsítani. Sokkal gyorsabban mentek át az engedélyek törvény alkotási szinten, ezt meggyorsítottuk. A bírósági szinten is meggyorsítottuk általában az administratív, közigazgatási eljárásokat ö, utólagosan és hosszadalmasan kezdek. Ugye különböző helyeken kell a az építési engedélyeket, a menedékjogi kérelmeket, az infrastruktúrás engedélyeket beadni, és úgy gondolom, hogy az infrastruktúrás engedélyek megadása is egy nagyon fontos eljárás, nem szabad, hogy ez a többi mögé helyeződjön, mert különben a várakozási idők ö, meghosszabbodnak. De mi szeretnénk ezt elkerülni, és hát a, a személyzeti, a humán erőforrás és időigény is nagyon magas, de akkor is biztosítanunk kell azt, hogy a legnagyobb gyorsasággal és a legnagyobb alapossággal tudjuk az engedélyezési eljárásukat felgyorsítani és gyorsabban lezárni. Amit már mondtam, szükségünk van egy szolid pénzügyi keretre is, elsősorban magánfinanszírozásról beszélek, és csak ezt egészíteni ki az európai társfinanszírozás. A két nagy kezdeményezés mellett az energiastratégián keretében, amelynek kidolgozása során önök a parlament részéről nagyon aktívan részt vettek a folyamatokban, és várjuk az önök együttműködését a további lépések során is. Tehát szeretnék ezek mellett még egy másik kezdeményezésünkre is felhívni a figyelmet, a, a nukleáris hulladékok terén ugyanis a legmagasabb szintű normák biztosítására van szükség, a legfontosabb a biztonság, és ezért is kérném, hogy még a hivatalos tanácskozásokat megelőzően tudassák, ismertessék velünk a véleményüket, és minden további beszélgetés, akár képviselőkkel, szakértőkkel ö, fontos számomra. Úgy gondolom, hogy még a nukleáris hulladékezés területén még nagyon nyitottak vagyunk a bírálatra, a változásokra, a javaslatokra, annak érdekében, hogy a végén valódi, nagyon jó törvényalkotási javaslattal tudjunk élni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sokan kértek szót, 12-en. Ezzel szeretném lezárni a hozzászólók listáját. Van-e még további 12, 13, 14 még jelentkeznek? Jó, ha egyetetenek, akkor lezárnám a hozzászólók listáját. És nagyon hálás volnék, ha mindenki röviden és tömören egy pár percen belül fogalmazná meg kérdését. Simánszki úr az első. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Két kérdést érintenék. Ami a közös energiapiacot illeti, ami nagyon fontos, az az ellátás és a tranzit és a források diverzifikációja. Főként a földgáz esetében. A Fekete-tenger térségében hatalmas kompetitív, hatalmas verseny alakult ki a Nabucco vezeték és a déli áramlat gázvezeték között. Attól függően, hogy ki nyeri el ezt a ö, munkát, attól függ majd a siker. Nabukó szerintem drámai helyzeten megy át, mert drámai és offenzív támogatást kínált az Orosz Föderáció a Nabukó számára, és néhány tagállam a déli áramlatot támogatja. Az Európai Bizottság mérlegeli esetleg azt, hogy a déli áramlatot kiemelten kezeli a transeurópai energiahálózatok keretében? Az áramhálózat keretében? Furcsa lenne, ha mi az Európai Unióban támogatnánk a déli áramlatot a Nabukóval szemben. Most a második kérdés, amit föltennék, a következő. Említette a konzultációt az Európai Bizottság Lengyelország és Bulgária között a Jamal vezeték és a déli áramlat kapcsán. Igaz-e az, hogy amikor a Jamalról van szó, akkor bizonyos korlátokba ütközünk a közös belső piac kapcsán? Orimáta a kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, hogy itt van köztünk is. Köszönöm szépen átfogó előadását. Egyetértek önnel abban, hogy a február 4-i tanácsülés nagyon fontos üzenetet közvetített, közvetít majd az azzal kapcsolatban, hogy milyen prioritást élvez az energiapolitika. Ha megnézzük a 114-es cikkét. Remélem, hogy a csúcs találkozó, vagy a tanácsi ülés. Ezen konklúziója ki fogja emelni, hogy mennyire fontos az energiaellátás. A fenntartható energiapolitika szempontjából mennyire fontos az energiastratégia, és figyelembe veszi az Európai Parlament szerepét is, bármi, ami az előkészítést illeti. Ezt ki kellene emelni, az Európai Parlament szerepét. A konkrét kérdésem, amit önhöz intéznék, az új energiastratégiával kapcsolatban, 2020 ával kapcsolatban, most a bizottság célként tűzte ki azt, hogy garantálja a konvergenciát, vagy a harmonizációt, a nemzeti rendszerek, energiarendszerek harmonizációt szeretné elérni. Ki kell emelni, hogy ez az energiapiac helyi piacból át fog alakulni nemzetközi energiapiacá. Természetesen az Európai Parlament üdvözölte ezt a fejleményt, ezt a rendszert, ami elősegíti ezt az átalakulást. Ha megnézzük a nemzeti cselekvési terveket, mármint ami az energia cselekvési terveket illeti, úgy tűnik, hogy a nemzeti terveket helyesen támogattuk. Az Európai Parlament az elmúlt négy évben kiemelten támogatta ezeket a nemzeti terveket. Most azt látjuk, hogy a legtöbb igény 2020-szal kapcsolatban elérhető az előjelzések értelmében amely sikeres modell megváltoztatása azzal, hogy létrehozzuk ezt a zöld rendszert, ez szerintem veszélyezteti a megújuló energiapiac alakulását, és ön is tudja, és ez az ön tájékozatójában is tükröződik, tehát tudja az, hogy szükség van arra, hogy ez az infrastruktúra megmaradjon. Ön kiemelte azokat a magas összegeket, amelyek segítségével megújítható, korszerűsíthető az infrastruktúra. Azt szeretném igazából megtudni, hogy hogy szeretném megváltoztatni az irányelvet, amely már létezik a megújuló energiaforrásokról, annak érdekében, hogy a nemzeti rendszereket harmonizálja egy pán-európai rendszer. És egy kicsit zöld engedélyek. Van Brent kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen az alapos tájékoztatást. Nagyon érdekes, hogy mi történik a következő hónapokban, nagyon érdekes az együttműködés, és múlt héten Strasbourgban kiemeltem, hogy mennyire fontos az energiahatékonyság. Ami az infrastruktúra csomagot illeti, nagyon fontos. Ön is kiemelte helyesen, és nyilván tudja, hogy a mi frakciónkban a megújuló energia kiemelt prioritás, ami a klímapolitikát illeti, és az energiaellátást, ezt így lehet garantálni tagállamainkban a megújuló energiákkal. Nem vagyok pessimista, azt látom, hogy nagyon sok tagállamban készültek programok, de ami aggaszt, az az, hogy lehetünk-e sikeresek abban, hogy az új energiapolitikához hozzá tudjuk -e igazítani az infrastruktúráinkat. Említette a supergridet. Itt természetesen nagy megújuló energiaprojektekről van szó. Ezeket is ott kell integrálni, ez nagyon fontos, de szerintem itt még van lemaradásunk. Aztán van a Smart Grid, amelyel támogatni lehet a helyi megújuló projekteket, és ezt gyorsan kell megvalósítani, hogy ezek a kis források hamar rá lehessenek csatlakoztathatóak a központi rendszerre, vagy hálózatra. Van néhány területen siker, máson viszont nagyon nagyon lemaradás, másod azt gondolom, hogy ami a szállítókat illeti, itt is vannak gondok. Nagyon sok tagállamban nem sikerült minden akadályt elgördíteni. Biztos úr, mit lehetne itt tenni? Milyen kezdeményezést tudna ön foganatosítani annak érdekében, hogy az akadályoktól megszabaduljunk? Lehet, hogy jogalkotási kezdeményezésre kell gondolnia annak érdekében, hogy zöggenőmentesé ezt a folyamatot. Szerintem így kellene felgyorsítani. Hercogasszony. Nem szépen, biztos úr, eh, köszönjük, hogy eljön hozzánk és tájékoztat eh, bennünket. Eh, mindig örömmel hallgatjuk, jöjjön gyakran. Ez a bizottság támogatni fogja az ön munkáját. Én három kérdést szeretnék föltenni. Az egyik, hogy a magyar elnökség alatt február 4-én energiacsúcs lesz. Mit vár ettől, mi a várható eredmény az energiabiztonságról szóló csúcs találkozón? februárban, hogyan tudná a parlament segíteni ennek a csúcsnálkozónak a, a sikerét. A második kérdésem, hogy mikorra várható, mikorra tervezi az infrastruktúráról, energiainfrastruktúráról szóló javaslatának a beterjesztését. Valószínűleg az intelligens energiahálózatokban rejlik az egyik legnagyobb energiahatékonyság hatékonysági lehetőség, de amiatt is fontos, fontos ez, hiszen biztosan itt versenyeznek majd az energiacégek a, a digitális informatikai vállalkozásokkal. Érdemes lenne itt eh, mindenképpen megőrizni a, a helyzeti előnyt, amivel az energiaszektor eh, rendelkezik. És a harmadik kérdésem, vagy inkább megjegyzésem, hogy eh, örülünk, hogy volt bátorsága beterjeszteni a nukleáris hulladékokról szóló irányelvet. Azt ígérhetjük, hogy a parlamentben kemény vitákba fogjuk megrajzolni majd az ezzel kapcsolatos álláspontunkat. Danke sehr, Herr Köszönöm szépen, Hanan úr. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A francia parlament az európai irányelv megvalósítása nevében a közös árampiac létrehozásában eh, egy új árampiaci rendtartásról hozott eh, jogszabályt az elfogadható ár, megfizethető ár jegyében. Na most az az a kérdés, hogy minden szakértő komolyan gondolta el, ha megnézzük az áramszámlát. 7-től 11 százalékos növekedésről van szó. 21-28 százalékos 2015-ig. Nyilvánvaló a szakértők szemében, hogy ez a törvény csak néhány vállalkozás számára előnyös. Ez a közérdek ellen való ez a ö, szabály. Az Európai Bizottság hogy kívánja a közérdeket képviselni, és nem csak a vállalkozásokét. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy ne éljenek vissza a fogyasztó bizalmával? Milyen intézkedéseket kíván foganatosítani, amely a közérdeket kívánja elősegíteni mindenki biztonság érdekében? Nem tudom, hogy hogy lehetne hátat fordítani a steril és kontraproduktív versenynek, hogyan lehet együttműködni az Európai Unió szintén annak érdekében, hogy a kiadásokat, a kutatás, a közösen vállaljuk, és hogyan lehetne a pénzügyi terheket csökkenteni. Balšytis kolléga. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. <clears throat> Tisztelt biztos úr, nagyon hálás vagyok a prezentációjáért, illetve az egyértelmű közleményért is. Azt hiszem, hogy ezt a, hogyha ezt egy évvel korábban adta volna be, akkor nem értettük volna, azonban azóta változtak a dolgok, és azt gondoljuk, azt reméljük, hogy a jövőben egységes, független energiarendszer lesz majd. A bizottság egy új energiatérkép létrehozását javasolta Európa számára. Ebben az esetben Ismét meg kellene vizsgálni az egyes országok energiaterveit. Hiszen vannak olyan országok, akik azzal a kérdéssel állnak szemben, hogy nagy vállalkozásokat, nagy egységeket hozzanak létre, például atomerőműveket, és gyakran nem tudják, hogy milyen választ adjanak erre a kérdésre. Hogyha az energiatervet ismét elővesszük, friss szemmel tekintünk rá, akkor lehet, hogy a bizottság tanácsot adhatna a tagállamoknak. Néha azt mondjuk, hogy olcsóbb atomenergiát létrehozni, mint megújuló energiaforrásból állítani elő energiát. Nem gondolja-e, hogy szükség lenne ösztönzővel segíteni a tagállamokat? Angélika Nébrek, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék én is köszönetet mondani a biztos úrnak a véleménycsere lehetőségért, és örülök, hogy még az Energia Tanács előtt ellátogat hozzánk, és vitát folytat velünk. Számomra az a döntő fontosság, hogy hogyan fogjuk kiépíteni az energiainfrastruktúrát. Néhány részletről már beszámolt nekünk, de még mindig szkeptikus vagyok, ha mondhatom ezt. A finanszírozással kapcsolatban vannak két helyen, már elmondta, hogy részben magán származó összegekből kellene ezt finanszírozni némi társfinanszírozásra, de hát a költségvetési tanács vállalkozásokra vonatkozóan is úgy gondolom, hogy a, elmondhatjuk, hogy a jó szándék megvan, de mégis nagyon-nagyon nehéz lesz ezt megvalósítani, és az a kérdés, hogy nem lehetne az EU kötvényeket újra felvetni, hogy az energia és az infrastruktúrás projektek finanszírozására több forrásunk legyen Európa szerte. Az is érdekelne, hogy hogyan kívánja az engedélyezési eljárásokat gyorsítani, méghozzá konkrétan hogyan kívánja ezt megvastani. Én ezt feltétlenül szükségesnek tartom, ezért nagyon köszönöm, hogy ilyen határozottan lép fel ennek érdekében, de fontos lenne, hogy haladást érjünk el. Tehát az engedélyezési eljárások nemzeti hatáskörbe tartoznak, sőt Németországban például ugye tartományi szinten szabályozzák ezt, tehát hogyan lehet uniós szinten beavatkozni, anélkül, hogy minden oldalról megtámadnának bennünket, hogy a szubszidiaritás elvét aláássuk. Tehát hogy lehet ezt operatívan megvalósítani azt, ami uniós szinten célként már megjelent, aztán a dezertek, és egy olyan projekt, amely az energia stratégia részét képezheti. Kérdés, hogy ez is prioritást élveze. Mit, hogyan vélekedik az Európai Bizottság erről? Én ezt nagyon izgalmasnak tartom ezt a projektet az energia mix szempontjából, de kérdezném, hogy ez kívánnak tenni. Évó Beláti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon röviden fogok hozzászólni, hiszen kérdésem ugyanaz, mint Angelikának. A finanszírozás a lényege. A kér... Természetesen létfontosságú az, hogy megvalósítsuk az ön által vázolt lépéseket. Amikor új pénzügyi eszközről beszél, Valóban, én is úgy gondolom, kiváló lehetőség lenne az Európa kötvények létrehozása, és ezek mint eszközként való felhasználása, felhasználása az ambiciózus célkitűzések megvalósítása érdekében. Nem tudom, tudna-e ütemtervet adni erre vonatkozóan? Az új pénzügyi eszközök legyenek azok hitelgaranciák, PPP keretében, vagy európai kötvények, tehát hogy ezek mikor valósulhatnának meg az Európai Unió számára? Van-e erre vonatkozó ütemterve? És még egy gondolat, biztos úr, az engedélyezési eljárás természetesen ez létfontosságú, ön is kitért erre expozéjában. Beszélt a One Stop Shopról, ahol az Európai Unió vállalna fel a koordinátori szerepet, a regionális, illetve a nemzeti hatóságok munkáját koordinálná, ez ambiciózus és rendkívül fontos is. Természetesen támogatjuk önt ebben a módszerben, hiszen ez a lényege az infrastruktúrális projekteknek, ez az alapja. A kérdésem, hogy mikorra valósulnak meg ezek, az egy, mikor valósul meg ez az egyablakos rendszer, hiszen hogyha megvalósulnak, akkor öt éven belül az engedélyezési folyamat megvalósulhat, de kérdés, hogy mikor tól indul ez az öt éves időszak? 2014-2018? Mit gondol? Lesz óra nap ügyrendi kérdés. Azt hiszem, hogy a biztos úr számára is jó lenne, hogyha egy pár kérdés után most válaszolhat, és utána egy második kérdés fordul önne, hiszen 15-16-20 kérdés halmozódik fel. Szerintem ez nem szolgálja az ülés dinamikáját, és szerintem az interakciót sem szolgálja. Csak ezt szerettem volna javasolni, elnök. Szerettem volna, hogy mindenki tegye fel a kérdés, mert kevés az időnk, biztos úr egyetét, hogy folytassuk a kérdések körét, meg is szakíthatjuk. A biztos úr esetleg válaszolhat, különben Zsadó kolléga kapna meg a szót. Az ön problémája most, A gázvezetékek kérdése, aztán a déli koridor. Nem szándékunk megnehezíteni, blokkolni, elnapolni a déli áramlat képítését. A déli áramlat egy olyan gázvezeték, amely elsősorban Oroszországból hoz gázt az Európai Unióba, méghozzá diversifikált módon. <clears throat> Ha megnézzük a gázvezetékek számát és kapacitását, az Oroszországból érkező gáz mennyisége megnő. A déli áram nem egy olyan gázvezeték, amely a Kaszpi-tengerrel szemben egyfajta kerülő utat jelentene. Vagy... Éppen ezért a déli korridor, a kisebb, a TAP és Edicsit AI projekteket támogatjuk, és a Nabukót az európai érdekben forszírozni fogjuk. Ami a Kaszpi térséget illeti, Azerbajdzsán továbbra is hajlandó szállítani, több megállapodás készült a szomszédos országokkal, Törökországgal, ezeket lezártuk. Ausztria hajlandósága, hogy Magyarországon, Románián, Grúzián, Azerbajdzsánát építsük a vezetéket, ez jogi szempontból, engedélyes szempontból adott, tehát működhet. Most a mennyiségről van szó, az a kérdés. A bagdadi kormány alakításnak köszönhetően valóban egy központi, cselekvőképes kormányjal állunk szembe. Irakot beépítenénk ebbe a gázvezetékekbe, és a türkmén elnök néhány napja konkrétan nyilatkozott, méghozzá arról, hogy hajlandó szállításokat garantálni. Egészen odáig ment a az elnök, hogy a kaszpi tengeri vezető vezeték építésére is pozitívan reagál. Barózó bizottsági elnök úr szándéka, hogy jövő év elején ellátogat a Kaszpi térségbe, hogy politikailag is megfelelő támogatást szerezzen az európai érdekek érdekében is, és dokumentálni is kívánja ezt a szándéknyilatkozat sort. Talán olvasák, hogy Putyin Eh, miniszterelnök úr Berliben járt, nagyon sok konstruktív ajánlattal állt elő a kereskedelem és ipari partnerség kapcsán, de fenntartásai voltak a belső piaci szabályokra vonatkozóan. Néhány hete konkrét esetek, ugye Jamal Lengyelország, Oroszország, Bulgária, Oroszország, tehát több oldalú tárgyalások folytak, aztán a Gazprom szintjén voltak a tárgyalások, illetve az orosz kormány szintjén, Kilenc nappal ezelőtt az orosz-európai tizedik energiapárbeszédet folytattuk le. Az orosz partnernek elmondtuk a belső piaci szabályokat, és elmagyaráztuk a filozófiánkat. Megoldást keresünk, hogy az orosz gazdasági érdekekkel, politikai érdekekkel, hogy ezt egyeztethető össze a mi belső piaci elképzelésünk. Nem könnyű, mert Putyin azt mondja, hogy ő nem épít vezetéket, mi meg belefurunk egy lyukat. Na hát ez így nem működik. Azért sokszor a szenvedély uralkodott, és nem mindig az ész és a higgadt fej. Második dolog. Az önök egyetértésével február 4 előtt még egyszer ellátogatnék önökhöz, annak érdekében, hogy az európai csúcs napi rendi pontjait átbeszéljük. Van Rompuy úrral közösen alakítottunk ki egy munkacsoportot, és a rendet, a témákat, az arra vonatkozó szabályokat. Van Rompoy, illetve Barozó vezetésével kidolgoztuk ezeket. 15 fő pontot lehet ö, kiemelni, egy ilyen időközi jelentés készülne, aztán a belső piacról lenne szó, az energiainfrastruktúráról, a harmadik a közös energiapolitika harmadik országokkal szemben, energia is nevezhetnénk, negyedik az energiakutatás, ötödik energiahatékonyság és konkrét eljárások, hogy ennél a témánál a következő tíz évben oda jussunk, ahova el szeretnénk jutni. Ami a harmonizációt, a megújuló energiák szabályozását, annak harmonizációt illeti, miután jó sikerekről számolhatunk be, az elmúlt évtizedben, vagy sikerekről számoltunk be. Nagyon sok tagállamban sikeres volt az elmúlt tíz év, tehát a szabályok és a támogatott projektek elősegítették az integrációt és a megújuló energiahordozók és források kiaknázását. Most az elmúlt sikeres tíz év után a belső piaci harmonizáció került napirendre ami a szélerőműveket, illeti az offshore, az, az angol, norvég partok mentén szélerő parkokat hoznak létre. Nagyon érdekes megjegyezni, Hamburgban, Amsterdamban, Rotterdamban, a nagyvárosokban milyen eredményekkel élhetünk el ezekkel a szélerő parkokkal. Ez persze mindegyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Nagyon fontosak a nemzeti garanciák például az elsődleges betáplálásra, tárolásra, az ára. Tehát itt bizonyos mértékben a lehetőségeink határához értünk el, mert nemzeti hatáskörökbe ütközünk. A vitát a harmonizációról, nem európai, nem európai váltételről, hanem a harmonizációról beszélünk. Itt, ami a prioritásokat és az árgaranciákat illeti a megújuló energiák területén, gyakorlatilag nem lehet az áramot egy útlevéllel vagy személyigazolványal a határon megállítani, sem szag, szín alapján nem lehet a határ nem megállítani. Tehát azt gondolom, hogy a határokon átnyúló európai projekteknél ezek a nemzeti akadályok sajnos nagyon negatív hatással vannak, ami a Smart Grid, tehát illeti van egy munkacsoport, késő tavasszal azt a kérdést kell megválaszolni, hogy mit kell európai szintre emelni. Azt gondolom, a technikai szabványok, normák, hogy kell kinézzenek a vezetékek? Ez egy fontos kérdés. Második, elektrotechnika és az információs kommunikációs technológia, az IKT, hogyan kerül össze? A harmadik, a Smart Cities, az intelligens városok témáját is szeretnénk továbbvinni, pont a hálózatokkal kapcsolatban, az áram, és még több. Többletértéket szeretnénk. Információ, kommunikáció, navigáció, energia, ez egy teljes hálózat lenne, ezek érdekes elképzelések, és remélem, hogy a világító torony projektjei keretében a bizottság a Smart Cities modelleket támogatni fogja majd. Ami a második belső piaci csomag végrehajtását illeti, nyomást gyakorlunk. A harmadik csomagnál is jövő év tavaszától, amikor lejárnak a határidők, a késlekedőket megfelelő módon majd presszionáljuk. És már most a főigazgatóság és más, a mi főigazgatóságunk és más tg a tagállamokkal közösen folytatunk vitát, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet előbbre, vin, előbbre vinni a végrehajtást. Aztán volt még egy kérdés az infrastruktúrák engedélyezése és finanszírozása kapcsán, ami a finanszírozást illeti, ott elsősorban arról van szó, hogy a nemzeti szabályozási előírások, például az árengedélyezésnél, az áramnál, például hogy lehet tartalékokat képezni befektetésekre. Eddig a nemzeti szabályozó testületeknek két feladatuk volt a nemzeti törvényekkel össze, összhangban. Ugye a kartelleket megakadályozni, a gazdasági versenyt elősegíteni, a fogyasztók érdekeit figyelembe venni, a második, a fogyasztók védelmét figyelembe venni az ástabilitással. Most a szabályozó testületeknél van egy ár emelkedése kapcsolatos elem, ami az árképzést illeti a hálózat tulajdonosainak, vagy az üzemeltetőknek a, az esetében engedélyezése van szükség a tartalékképzésnél a tartalék a hálózatok kiépítése, megújítására szolgáló tartalék. Erre vonatkozó szabályt kell kidolgozniuk a nemzeti testületeknek. Lesznek vezetékek, hálózatok, amelyek üzleti modellként nem valami sikeresek. De éppen a határokon átnyúló vezetékek esetében európai megoldások lesznek, lesz szükséges európai megoldás és európai társ finanszírozásra. Éppen ezért azt mondom, szabadon, nem hivatalosan mondom most, amit most mondok, ha a konjunktúra program, amelyet megszavaztak nekünk három évre, és amely tartalmazza az energiainfrastruktúrát is, 2,4 milliárd euróval támogatja három éven keresztül ezeket a projekteket, az a fontos, hogy ezeket a pénzeket jól és helyesen fektessük be. Társfinanszírozási kvótával, amit 10-től 40%-os társfinanszírozásról van szó, kivetképpen határokon átnyúló programoknál és kisebb tagországokban, ahol a piacok és fogyasztók még nem olyan erősek. Ez azt jelenti, 800 millió euró per év az összeg. Ezt a következő pénzügyi tervben 5-10 évre mi emesnek tartanánk, ha ezt megtartanánk ezt a programot, hogy megfelelő ösztönzőket és lehívható forrásokat lehetővé tegyünk az infrastruktúrák számára, nem csak a válság idején, hanem a normális, a business as usual idején is. A normál vagy átlagos költségvetés években is. Jó lenne, ha lennének ilyen források. Mert az engedélyezést illet, és általában a tervezést, nagyon fontos az enzói, tehát az illetékes hatóságokkal és ügynökségekkel dolgozunk együtt. Ami a nemzeti, az ENCO-e, illetve az ENCO G, a partnereink. Ugye nem avatkozhatunk be az engedélyezésnél az illetékes tagállamok bírósági gyakorlatában. De a tagállamok alapban megegyezhetünk, hogy például rövidebb legyen az bírósági eljárás ö, időtartama, nagyon fontos tehát, hogy más közérdeket szolgáló ügyek elé helyezzék például az energia, infrastruktúra ügyeket. Itt vannak a best practices. Tehát ami az alaposság és jogállamiság megőrzése mellett elfogadható gyakorlat nagyon fontos. Nagyon fontos az eljárások felgyorsítása, éppen az áramvezetékeknél, amelyek nem 10, 12, 20, hanem 5-8 éven belül kellene elkészíteni a vezetékeket. Azt hiszem, hogy ez nem káros, így a, a javak mérlegelésénél, de szerintem hasznos lenne az energiapolitikánál. Aztán nagyon fontos, hogy beszéljünk a földközi-tengeri térségről is. Vannak más csapatok is, a dezertek például. Itt a franciák hoztak létre egy csapatot. És arról van szó, hogy európai befektetőkkel Marokkóba, Tunéziába, Algériába, Líbiába és más országokkal, Mauritániával is lehet kapcsolatot létesíteni. Ott ösztönözzünk -e beruházásokat, befektetéseket, és az áramot az ottani piacon hagyjuk, ugye nap és fény, hideg és infrastruktúra, biztonság, ezek a kódszavak jellemzik ezeket az elképzeléseket. Aztán például a víznyerés, tengerből és egy más részét ennek az megtermelt áramnak elhoznánk, technikailag ez lehetséges, el lehet szállítani, itt is nagyon fontos lenne az európai jog harmonizációja, a megújuló energiák esetében, erre szükség volna a harmonizáció, ez is egy belső piaci kérdés. El kell tudnunk érni azt, hogy a spanyol árampiac a francia árampiacsal együtt európaivá váljon, és a francia a némettel, nagyon fontos a Pireneusokon keresztül, vagy a Rajnán keresztül, a kapcsolatok nem adottak még. Ezek elengedhetetlen feltételei ennek az egész folyamatnak. Zsadó kolléga. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Említette prioritásként az energiafogyasztás csökkentését, az energiahatékonyságot, és elég gyorsan a vezetékekről és a gáz ellátásról beszéltünk. Csak szeretnénk arra emlékeztetni, hogy 20%-a az energiafogyasztás csökkentésének megfelelő 15 Nabucco vezetéknek energia mennyiség szempontjából. És aztán említette Barózó úr látogatását azokban a régiókban, aki gázszudának nekünk szolgáltatni, és ez persze nagyon helyes. Nem lehetne elképzelni, hogy például a februári csúcs találkozón legyen a konferencia helyszín, a csúcs találkozónál a parlament, a bizottság, a tanács részéről egy kiállítás, ahol a legjobb bojlereket mutatják be, amiket Európában be lehet szerezni. Mert ha az ökodizájnnal javítani lehetne a bojlerek és különböző ö, ö, más háztartási fűtő szerkezetek ö, hatékonyságát, ezért csökkenthetnénk a kazánok példáján csökkenthetnénk az energia felhasználást. Ez nem csak az áramot illeti, most ha például a CO2 rendelet, amely a, az autókra és furgonokra vonatkozik, hogy ezek a normán felül bocsájtanak ki, 20-30%-kal lehetne csökkenteni az üzemanyagfogyasztást a gépjárműveknél. Valóban az épületre vonatkozó energiahatékonysági kezdeményezések kettő-hárommal csökkenthetnék a háztartások számláinak a mennyiségét vagy összegét. Nagyon fontos lenne ezekre az ágazatokra odafigyelni, sajnálatos módon itt vannak a célkitűzések, de ezek nem valósulnak meg a gyakorlatban. Mészáros kolléga. Úr, valójában az energiapolitika hivatalosan az egyes tagországok kompetenciájába tartozik. Éppen ezért nagy-nagy köszönet jár Öttinger biztos úrnak azért, hogy ilyen elkötelezett igyekezetet vállalt föl, és ebben a kérdésben a harmonizációért maximálisan cselekszik, illetve ami nagyon fontos, és amit ő is kiemelt, hogy az energia ellátás biztonsága mennyire, mennyire a szívén visel az energiállátás biztonságát. Ebben az értelemben nagyon fontos volt annak idején a Vidal Quadras jelentés, és ez borzasztó fontos a közép-kelet-európai országok számára, amelyek előz, előtte is, még ma is nagyon kivannak szolgáltatva, és nagyon sérülékenyek ezen a téren. Kérdésem a következő ezzel kapcsolatban. Hogy látja időben a biztos úr, hogy mikor sikerül integrálni az európai energiainfrastruktúrába azokat az országokat, amelyek 2004 után léptek be az EU-ba, gondolok itt az országok többségére 2004-től, amely közép-kelet-európában amely közép európában fekszenek. Tudom, hogy ez anyagi és pénzügyi kérdés is, de mégis van -e egy ilyen időbeni elképzelés erről. Ez egyik kérdés. A másik pedig szeretném elmondani, hogy örülök, örülök, hogy a nukleáris energiáról az utóbbi időben azért nyíltabban is merünk beszélni. Eddig nagyon szégyenlősen tettük ezt, viszont tudatosítani kell, hogy 30-50 százalékig az elektromos energiát ebből az energiaforrásból nyerjük, és a közép-kelet-európai országok számára ez borzasztó fontos, és még legalább 50 évig az lesz Tudom, hogy a nukleáris hulladék biztonságos kezelését a biztos úr sokat tett. Kérdésem az, hogy a, a biztonságos hulladék szállításról mi a véleménye. Ma délelőtt elhangzott egy fórumon, hogy ehhez ki kéne kérni az egyes önkormányzatok beleegyezését, hogy milyen útvonalon vezessük őket. Volt ugye ez a sztrájk múlt héten, most nem is tudom, héten Németországban, vagy azt hiszem, vagy Lengyelországban. Erről mi a vélemény? És utolsó kérdésem pedig az, hogy ha ön szabná meg az energiapolitika terén, mit tart a kutatás és az innováció legfontosabb céljának? Tudom, hogy ez nem csak öntől függ, de ha öntől függne, hova adna a legtöbb pénzt? Köszönöm szépen. Kolléga Odi. Merci, monsieur le Ódi úr, köszönöm szépen elnök úr, biztos úr, nagyon szépen köszönöm a nagy figyelmet, amit nekünk szentel. A tagállamok foglalkoznak a forrásokkal, és közösségévé tettük a piac szerveződését, a piaci rendtartást az energia is. Ami az energiapiacot illeti, ön hogy érzi, ami a belső piaci rendtartás vagy szervezetet illeti? Ugye belső piac nem lehet, ha nincsen európai szabályozó testület. Beszélj csak a szabályozó testületekről a pénzügyi ágazatban. Ön hogy gondolja a koordináció az európai szabályozók és a nemzeti szabályozók között, hogy lehet az energiaterületén koordinálni? Aztán, ami a gáz vásárlás lehet a Kaszpi térségben. Mi a helyzet ezzel? Hol állunk ezzel az elképzeléssel, amely nem nagyon van összhangban azzal a, az Európai Unió konkurens elképzelésével, ami a dezerteket illeti, esetleg mondana néhány szót a dezertek projektről. Utolsó kérdésem. Ami a hálózatokat illeti, a gázhálózatokat és az áramhálózatokat. Ön megnézi, hogy ki a tulajdonosa ezeknek a házadoknak, és a, az állampolgárnak milyen garanciát tudunk adni arra, hogy liberalizáljuk a belső piac ö, operatív voltát. Hogy lehet garantálni, hogy egy adott ország területén található áramhálózatnak ne lehessen tulajdonosa külföldi szereplő, a Gazprom, vagy pedig egy kínai befektető ne vásárolsa fel. Hogy lehet garantálni, hogy európai tulajdonban maradjanak az európai hálózatok? Claude Thomas. Claude Thomas. Először is Nibler asszony gondolatát szeretném az euróbontok az euró kötvényekről megemlíteni, ez szerintem nagyon fontos, a infrastruktúrával összepárosítani az előkötvények kérdését. Van egy kérdés, amit szeretnék említeni, az ön nyilatkozata, ami az megülő energiák harmonizációt illeti. Szeretem a tisztelt képviselőtársamat is arra emlékeztetni, hogy 2007 őszén az Európai Bizottság egy modellt terjesztett elő, amely a zöld tanúsítványok alapján Európa szerte harmonizációt ígért. Képviselőkből és tagállami képviselőkből elemeztük ezt a modellt, és arra jutottunk, hogy először is, ha nemzeti kötelező célokat tűzünk ki, akkor az országok nemzeti támogató rendszereket akarnak. Lengyelország sosem fogadta volna el ezt a kötelező célt, ha nem lett volna világos az irányelvben az, hogy más országok ne aknázhassanak ki olcsó biomassa forrásokat Lengyelországból, és kivigyék Lengyelországból. A második dolog. A szakértők azt mondták nekünk, ha elmozdulunk a nemzeti betáplálási rendszerből, hogyha nem nemzeti technológia specifikus tanúsítani modelleket dolgozunk ki, akkor egy marginális költségpiacot hozunk létre. Annak érdekében, hogy szélerőműveket tudjunk finanszírozni, ami, már, ami most az árampiacon látszik. 50-90 milliárd euróval többe kerülne a fogyasztók számára. Azt kell mondjam, hogy ahogy ön ezt elmagyarázta, nekem az a benyomásom, hogy újabb vitát nyit amelyet mi már lefolytattunk, amit ön tesz, ön frontálisan támadja a nemzeti rendszereket, frontálisan támadja azokat a lényeges elemeket, amely a megölő energia irányelvről szólnak, ugye december 5-én fogják majd átutatni a nemzeti jogrendekbe. Én arra kérném, hogy világosan nyilatkozzon arról, hogy nő nem ezt akarja, egy szóval sem említette azt, hogy vannak együttműködési mechanizmusok ebben az irányelvben, amit az ön által, tehát két ö, példa, ugye az offshore szélerő ö, művek, ez szerepel az irányelvben is. A dezertek kérdése a 300-500 megawatt, amiről a valóságban beszélünk, hát ez alig valami, jelentéktelen ez a mennyiség. A dezertek projektekkel amit támogatni akartunk, nem lehet a nemzeti támogató rendszereket, amelyek prioritást élveznek, ezt határozzuk meg az irányelvben, most ezt ne kockáztassuk. 300 megawatt dezertek miatt kockáztatnánk a nemzeti támogatási finanszes rendszereket. Nagyon veszélyes talán jár. Márkis asszony. Eh, dank u voorzitter, dank commissaris voor uw komst. Ik heb... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Egy rövid kérdésem lenne. Beszélt ugye az intelligens mérőkről. Ez a helyi energiatermelők számára fontos. Beszéltünk az intelligens városokról is, és itt is fontosak a normák, és megdöbbentett, hogy a bizottság ilyen későn nyújtja be a normákat. Ez elektromos autókról is nagyon régóta beszélünk az év eleje óta, de a bizottság 2012-re kívánja megnevezni a normákat. Tehát milyen normákról van itt szó? Szóval, hogy néz ki az időbeli menetrend? És még szeretném hozzáfűzni, hogy hogy nem minden tagállam támogatja az intelligens mérőket, az én országom, hazám és ellenőrzte ezt. Aztán beszélt a szuperhálózatról is. Soha nem láttam olyan tervet, ahol ö, eh, nem lett volna átfogó koncepciót arra vonatkozóan, hogy a helyileg előállított energiát mindenhol rendelkezésre tudják állítani, sokkal inkább a szuperstrádákról beszélünk, és talán nincs is szükség a szuperstrádákra a villamos energia területén, a helyileg előállított energiát is tudjuk hasznosítani, ezért a helyileg előállított villamos energiát kell támogatnunk, és ezzel a végére is érnék a hozzászólásomnak. Tudom, hogy hogy ma északi sarki hőmérsékleteket élünk itt meg Brüsszelben. Talán látott már pingvineket is az ajtó előtt, de úgy gondolom, hogy ez az öko címkének a támogatását is megerősíti, hiszen 44 millió eurót tudnánk megspórolni, hogyha energiahatékonyabbá tennénk az épületeket, nem csak a fogyasztók spórolhatnak pénzt ezáltal, hanem a klímacélokat is elérhetjük ezzel. Köszönöm szépen. Gérek úrja szó. Köszönöm szépen, elnök köszönöm biztos úr. Úgy gondolom, hogy a brüsszeli időjárás nem csak, vagy valószínűleg nem csak a globális felmelegedés hatására ilyen, hanem el kell azt is magyaráznunk, hogy ez minek köszönhető, de most lenne három rövid kérdésem a biztoshoz. Először is háromszor húszas as célkitűzés nem lenne jó, jobb, hogyha minden tagállam rugalmasabban tudna hozzáállni ezekhez a célokhoz, ezeknek a céloknak a végrehajtását rugalmasan tudná végezni, és nem pedig együttesen. például Hollandiában a kogeneráció a kapcsolt energiatermelés és hőtermelés sokkal jobb módja lenne a megoldásnak, mint az uniós mód. Aztán a 320-as cél esetében nem lenne jobb, hogyha hatékonyságot határoznánk meg. Hát mi most valóban hatékonyságot akarunk elérni, tehát az energiának a racionális felhasználását szeretnénk elérni. És a harmadik kérdésem pedig, hogy a befektetéseket nem kellene a nagy befektetéseket, nem kellene a, a, a, amelyek ugye az erőművekbe és a szed hiszen és egyéb tervekbe befektetett pénzeket nem kellene felosztanunk, hiszen igazságos projekteket szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm biztos úrnak is a prezentációt. Két kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, amit Odi kollégám már elmondott az Európai Unió és Oroszország kapcsolatára. A Nabucco európai prioritás, a déli áramlat véleményem szerint nem felel meg az európai energiastratégiai kritériumoknak. A déli áramlat esetében Oroszország innovatív megközelítést alkalmaz, amely lehetővé tenni, hogy belépjen a belső piacra. Nem tudom, hogy erre kitérne-e megjegyzésében, válaszaiban az Európai Bizottság hogyan kívánja megvédeni az Európai Unió érdekeit, és hogyan fog megfelelni a harmadik liberalizációs csomag követelményeinek. Második kérdésem. Említette, a hosszú engedélyezési folyamatokat az energiainfrastruktúra esetében. Az Európai Parlament támogatta azt a javaslatot, mely szerint az Európai Bizottságnak minimum szabványokat kellene kialakítani az új erőművek számára, illetve engedélyezési eljárásokat is. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye erről, illetve mit gondol az új erőművek engedélyezéséről Európai Uniós szinten. Azt hiszem, hogy ez hasznos lenne olyan tagállamok számára, akik fontolóra veszik az atomenergia felhasználását, illetve azon tagállamok számára is, akik kisebb kapacitással rendelkeznek a humán erőforrások terén. Köszönöm. Frau Kollegin Rera Madurell. Rera Madurell asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Üdvözlöm Önt, biztos úr, itt a szakbizottságunkban, a mai alkalommal is. Egy konkrét kérdésem lenne a hálózatok összekapcsolását, illetően ön, mag, ön is elmondta, hogy a összekapcsolás rendkívül fontos, hogyha a belső piac integrációját meg akarjuk valósítani, illetve fel akarjuk használni a megújuló energiaforrásokat. Azonban az energia nem mozog szabadon az Európai Unión belül, mert még vannak szűk keresztmetszetek. Ezért nem gondolom, hogy alkalmazhatóak a rendelkezésünkre álló mechanizmusok, annak érdekében, hogy a gyengébb láncemeket megerősítsük. Például a gáz esetére utalnék, hogyha nincs megállapodás a tagállamok között, elképzelhető-e az, hogy a bizottság esetleg egy közvetítőt vonna be a tárgyalás folyamatába, egy olyan mediátort, egy olyan közvetítőt, aki a Monti úr által betöltött szerephez hasonlóan járna el, ami a, a villamosenergia összekapcsolását jelenti. Illetve a vitákat valahogy meg lehetne előzni, ki lehetne kerülni, hiszen ezen vezet, ezek vezetnek a szűk keresztmetszetekhez. Köszönöm szépen ezzel a felszólalók listájának végére értünk. Tikau asszony kért még szó, de nagyon röviden kérném, hogy szóljon hozzám. Președinte, domnule comisar. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Egy kérdést tennék fel azon intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a bizottság megkívánt tenni az energia szegénység elleni küzdelemben. Sajnálatos módon nagyon sok család van, nagyon sok háztartás Európában, ahol az energia szegénység veszélye áll fenn kérdés az épületek energiahatékonysága is. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 4%-át tudja lefedni a nemzeti kvótának. A 4% ez azt céloznám meg, hogy javítsuk az lakások, a lakóépületek energiahatékonyságát. Az épületek energiahatékonyságát növelése az épületeknek egy része, 99%-a a múlt évszázad elején még ma is áll, amik akkor épültek. Ami a kohézes politikát illeti, Hánúrral együtt együttműködik-e annak érdekében, hogy a nemzeti kvótáknak kevesebb 10 kevesebb mint 10%-a, tehát az ö, európai ö, regionális fejlesztési alapból nem tudom, hogy nem lehetne 10%-ot ebből az alapból az energia épületek energiahatékonyságára fordítani. Biztos úr. A kérdéseik egy eh, része nagyon hosszú távú dimenziót érint, illetve vonatkozik a 2050-ig eh, tartó időszak eh, menetrendjének megbeszélésére is először a 2020-ig tartó időtartamra vonatkozó kérdésekre is beszélünk, aztán vannak olyan kérdések is, amelyeknek az időbeli kiterjedése hosszabb, tehát jövőre fogjuk majd megvitatni azokat a kérdéseket, amelyek a 2050-ig tartó időtartamra vonatkoznak itt még nem tudunk messze menő következtetéseket levon. Ami az energiaszegénységet illeti, ugye az előbb említett ezt, a belga miniszter Manyet úr, mint soros elnök, ugye ezt kihangsúlyozta, és pénteken majd egy munkadokumentumot, egy jelentős is be fogunk nyújtani. Pontosan az energiaköltségek alakulásáról lesz itt szó, az energiaszegénységről, illetve arról, hogy mit tehetünk piacgazdasági vagy politikai intézményekkel, intézkedésekkel. Úgy vélem, hogy legalábbis a villamos energia területén arra oda kellene figyelnünk, hogy az energia szegénység a kiegészítse, vagy akár leváltsa az éhezésbeli, tehát a táplálkozási szegénységet, ami a, ennek ugye van köze a versenyhez is, a belső piachoz is, hogyha az infrastruktúrális befektetéseket komolyan vesszük, és megértjük, hogy ennek időre van szüksége, és hogy lehet, hogy az áram, árak emelkedni fognak, akkor bizony oda kell figyelnünk az energiaszegénység kockázatára is. Felmerült a kérdés, hogy a 20-20-20-as célkitűzéseket nem lehetne rugalmasabban alkalmazni. Én, hát szeretném ezeket végrehajtani, szeretném ezt átvenni az Európai Parlament és az Európai Tanács még a jelenlegi hivatali ciklus előtt döntöttek erről, és a széndiokszid témájánál, a megújuló energiaforrásoknál járunk most viszont az energiahatékonyság tekintetében még nem tartunk itt, még most kezdődnek a tárgyalások, és mindezeket a régebbi szempontokat is figyelembe fogjuk venni. Úgy gondolom, hogy minden tagállam ellenőrzés és kötelező érvény nélkül ö, ö, és csak a bizalomra és a rugalmasságra építve azt fogják mondani, hogy, hogy nem értük el sajnos a célokat. A ugye a tagállami költségvetési viselkedéssel kapcsolatos tapasztalataink inkább negatívak. Hát úgy gondolom, hogy hát jó-jó a bizalom, de a bizalom és az ellenőrzés a biztos. És mindenki számára egyenlő célkitűzéseket kell megállapítani. Úgy gondolom, hogy ez a hatékonyabb és a hitelesebb út is. Ami a hatékonyságot illeti, van még egy kérdés, amit szeretnék önöknek feltenni. A hatékonyság az most a spórolást jelenti? Vagy azt jelenti a hatékonyság, hogy az energia pontosságot növeljük. Szeretnék itt egy hasonlattal élni. Az autóink, legalábbis sok autó ma sokkal energiahatékonyabban működik, mint korábban, mégis ugyanannyi benzint használnak. Mert hogy a motor magasabb energiahatékonysága által a energia szabadon maradt arra, hogy a, a klímaberendezéseket, vagy egyéb más technikai megoldásokat ö, bevezetessünk. Tehát, hogyha itt az energiahatékonyságot akarjuk növelni, vagy pedig az energia ö, költségeket akarjuk lefaragni, de erről még nem döntöttek sehol sem. ez úr, hogyha hatékonyságról beszélünk, akkor erre oda kell figyelni. Ha hatékonyság fogalmát választjuk, akkor a luxemburgi polgárokat sem fogunk tudni szólni. Ha azt mondjuk, hogy energiát spórolunk, vagy spórolunk általánosság, akkor bárki ezzel eljutatjuk az üzenetünket a gyerekekhez. És tehát, hogy most spórolásra van szó, vagy hatékonyságra? Hatékonyság az egy szakértői, akadémiai fogalom, de még van egy másik fontos fogalom is, ugye a referencia évről már sikerült megegyeztünk, de a következő mi lesz? 2005 vagy egy másik év? Aztán a perspektíva kérdése. Ugye itt a fejlett tagállamok perspektívájáról van szó, Olaszország, vonatkozóan mellett láthatjuk ezt. Itt ugye erre növekedni fog az energia szükséglet, eznek a perspektívát látjuk, és abból kell a 20%-ot levonni. Tehát a rendelkezésemre álló modellek, amelyeket nem fogadok el, ezt mutatják. És a tagállamok Luxemburg is hozzátenném, amelyek oda fognak jutni, hogy ugyanannyit használnak, mint a referencia évben, hatékonyság és porás nélkül. De hogyha úgy tűnik, hogy a modellekben logikusan következik a nagyobb energiafelhasználás. Erről még beszélünk, nem kiérlelt, nem kiforrott még ez. Ezért intenzív tanácskozásokat szeretnék önökkel ezekről a tervezetekről folytatni, és hát várom az Európai Parlament jelentését, és a decemberi jelentésre nagyon kíváncsi vagyok, és tudom, hogy, hogy önöknél sem nagy az egyetértés, sok mindenről önök is vitatkoznak. Aztán a déli áramlat kérdése. A déli folyósó a Nabukóval, a TAPA, az IDG állja, az Európai Unió érdekeit szolgálja. A déli áramlat blokkolása az nekem nem áll érdekemben. És hát látom én, hogy a déli áramlatot nagy érdeklődés övezi, a kormányzatok is nagyon érdeklődnek ezért a moszkvai látogatás. Mihez jönnek a látogatók Moszkvába, hogy már vörös szőnyeget terítenek el ők. Bécsben, Szófiában, Bukarásban is ez történik. Ugye itt már a versenyeznek, hogy Bulgáriába vagy Romániába lépjen be a csővezeték. Tehát ennyit az európai közösségről ami pedig a finanszírozási partnereket illeti a déli áramlat esetén, ugye a Gazprom mellett az EDF-ről beszéltünk, talán lesz egy osztrák partner is, de az EON rúrgáz, tehát egyre még nyílt kérdés, többeket is felhívtak erre, néhány ajánlatot el is fogadtak, de ennél a témánál valóban szeretném, ha mindenki látná az erőviszonyokat. A Nabucco az európai érdekeket szolgálja, a déli áramlatot sem kívánom azonban blokkolni. És hogyha több erejük van, akkor mutassák meg, fitoktassák az erejüket, és menjenek el a kormányzatokhoz. Én ismerem a kormányokat, majd önök is megtapasztalják azt, hogy, hogy hát itt magasztos célokat lehet kitűzni ebben a teremedek, de hát kint ellenszél kell szembenéznünk, és hát ö, itt nehezebb dolga lesz sok mindenkinek, mint azt gondolta volna ismernünk kell a határainkat. Én a sport területére érkeztem, hogyha a magasugrásban 1 méter 20 ugranak, és felteszik az 1.40-re, és akkor tovább kell gyakorolni, de hát nem két méterre kell rögtön feltenni a lécet, mert különben csak depresszíve válnak a túl nagy ambícióik miatt. Aztán a javasolt kiállítás az Európai Tanács idején javasolták hogy ezt a kiállítást megszervez. Lesznek kiállítások az ökodizájnnal kapcsolatban még hozzá a háztartási eszközökre vonatkozóan, hűtő fűtő eszközök, fűtőrendszerek, multimediális eszközök, általánosságban háztartási eszközök súlypontját fogják képezni a kiállításnak, és hétről hétre jönnek a javaslatok az ökodizájnnal, az ökocímkékkel kapcsolatban, és a nyilvánosság is lépünk ezekkel a javaslatokkal. De úgy gondolom, a Rampoly úr, Fán Rampoly úr és Merkel asszony, Sárközi úr, Juncker úr, ilyen, ilyen kazánokkal a, a lobbiban, a bejáratán nem igazán ö, elcsábítható, nem tesz rájuk ezt túl nagy benyomást. higgyék el nekem. Én sem szeretném nevetségesé tenni magamat. Az Európai Tanácsnak most valóban lehetősége van arról, hogy a romák helyett és a görög viták helyett most komoly dolgokról tárgyaljon. ugye a valóta viták is van, és hogyha a valótával kapcsolatos, közös valótával kapcsolatos kérdéseket nem adjuk meg, akkor aztán nem lesz esély uh, kiállításokra. így sem állítottam ki háztartási eszközöket az ajtó előtt, és mégis sikerül konstruktívan megbeszélni a következő lépéseket az energiapolitika terén és ahol látom a prioritásokat, a befektetések súlypontját, miben látom. Először is úgy gondolom, hogy az épületek renoválása, másodszorban pedig az infrastruktúrás fejlesztés élvez prioritást. Az olyan projektek, mint a Nabucco vagy az ITER, lehet bármilyen nagy és mindezek a projektek tulajdonképpen egy-egy milliárdos összeget érintenek. Ha azt nézzük, hogy az energetikai szanálása épületeknél 50-80 millió eurót tesz ki, polgáronként néhány ezer euróról beszéltük, akkor láthatjuk, hogy az épületek szanálása, felújítása és az infrastruktúrális fejlesztés a, a legfontosabb, döntő fontosságú finanszírozási, befektetési kihívást jelentő számunkra, és talán ez a kiegyenítő igazságosság része is. Hogyha most az infrastruktúrális fejlesztésekbe, az intelligens hálózatokba és az hasonló projektekbe, az épületekbe fektetünk be pénzt, akkor talán a következő generációknak megtérülhet ez. És hogyha optimálisan adóztatjuk meg az energiát, a hatékonyságot növeljük, és ez kevesebb fogyasztáshoz vezet a háztartásokban, és kevesebb pénzt is kell a háztartásoknak az energiára fordítanunk, akkor a költségvetésekben a általánosságban, a fiskális politikában a gyermekeink, unokáink fogják eznek a gyümölcseit learatni. Éppen ezért gondolom, hogy az épületek és az infrastruktúra, a felújítások és az új fejlesztések jelentik a legnagyobb kívásokat a következő 10, maximum 20 évben, ezeket meg lehet akkor oldani, és a gyerekeink, az unokáink fognak ebből profitálni, még a mi generációnkat követően is és ami a költségvetést illeti, az uniós költségvetés esetében ö, fontos a munkafolytatása. Van sok ö, olyan ö, projektünk a SZET terven belül, amelyeket finanszírozni kell, vannak kevésbé ö, értelmes projektek, és ott majd lesznek ö, javaslatok ezeknek a folytatására nézve is. Aztán az euró kötvények kérdés. Hát én itt nyitott vagyok, az energiapolitika részéről én bárhonnan elfogadok pénzt, a házta, a költségvetésből, a bankokból, a magánbefektetőktől. Én igazából a józan, értelmes kiadását támogatom a, a pénznek. Most mindegy, hogy kötvényekre vagy saját forrásokra beszélek. Az energiapolitikát ez a vita nem igazán érinti, ez egy EU politikai vita. Ugye a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban nagyon nagyok a viták, és ez még sokáig fog tartani. Láthattuk, hogy a bizottság a Strasburgi Barózó beszédben is hallottuk, hogy a bizottság szeretne javaslatokkal élni az eurókötvények bevezetésére, és néhány olyan kevés terület, mint az energiás és infrastruktúra, tehát nincs is több ilyen terület, ahol az euró kötvényeket, mint finanszírozási eszközt valóban jól meg tudjuk indokolni, le tudjuk támasztani, még a nemzeti kormányokat is meg tudjuk talán többségükben legalábbis erről győzni. Aztán a KS21, a szintetikus autókra vonatkozó projekt és voltak kérdések, ugye itt a standardizálás, az elektromos autók esetében ki az akkumulátor, hol lehet ezeket feltölteni, hogy néz ki technikailag a, a, a dugó, az ajzat, tehát itt még vannak viták, van néhányan érdekelt kör, aki késlelteti az ezzel kapcsolatos döntéseket, és hát arra építek, hogy a magas szintű csoport legkésőbb jövőre tavasszal ö, standard javaslatokkal tud élni, de hát a tagállamokon a sor és a vállalatok dolga az, hogy valóban el is fogadják ezeket a javaslatokat. És? A dezertek kérdéses felmerült, illetve általánosságban a megújuló energiaforrások. Turmes úr, én nem szeretném eh, itt bomlasztani a helyzetet. Én az elmúlt évek eseményeivel, fejlődésével elégedett vagyok. Mégis ugye jön ez a kérdés. Az ön eh, pártjába tartozó személy vetette ezt fel, ugye az európai betáplálási jogokra vonatkozóan, ugye az megújuló energiaforrások esetében. Természetesen vannak olyan uh, vannak olyan vállalatok Marokkóban, meg máshol akik nem járnak jól. De hát arra van szó, hogy itt 50%-át kellene az energia felhasználásoknak a dezertekből finanszírozni, vagy előállítani, és hát e, itt nem engedhetjük meg, hogy jelentéktelen apróságokkal hagyjuk munkat feltartani. Kérdés, hogy hosszú távon hogyan finanszírozható az, hogy Marokkó, Tunézia, Algéria, mások is bekapcsolódnak és hát alapvető megoldásokat kell találni az infrastruktúrás kérdésekre. Marokkó, Spanyolország összeköltetés meg kell oldani, a Tunézia, Szicília, Olaszország vonalat is meg kell oldanunk és nem szeretném, ha aztán a nápai uh, szemét égetésből nyernénk áramot, hogy aztán uh, Németországba kerüljön. Ezek is olyan veszélyek, visszaélési veszélyek, amelyekre oda kell figyelnünk, mert ezek létező veszélyek, és hát a tervezési biztonságra szükségünk van. A Nabukónak is eleget kell tenni, mint minden vezetéknek eleget kell tennie a belső piaci szabályoknak, és a jövőbeli vezetékek esetében, az új szerződések esetében is még mielőtt a harmadik belső piaci csomag életbe lép, meg kell vizsgálnunk, hogy ezek ö, alkalmazkodnak -e ezekhez a szabályokhoz, és ö, úgy gondolom, hogy pont a gáz területén a tagállamok részéről is nagy a nyitottság a versenyre, és a szétválasztás úgy gondolom, hogy itt megvan a nyitottság, de ezeket mind végre is kell hatani és be is kell tartani. Ezek voltak az alapvető kérdések, amiket feltettek. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Claude, szeretném a vitát lezárni, mert van még egy napi rendi pontunk. Tíz másodperc? Az óra indul. Tíz másodperc. Bush elnök egy nap egy órás kiállításon vett részt, ahol a Berkeley laboratórium szakértői megmutatták neki, mutattak neki valamit kiállítva. Nem tudta lekapcsolni a rendszert, az asztalon lévő. Annyira mérges hogy nem tudta lekapcsolni a készülékeket, hogy ez nem lehet, és ennek, ennek a félórás kiállításnak köszönhetően bevezette az egy watt standby szabályt minden kormányzati, amerikai, kormányzati, amerikai hadseregbeli készüléknél. Ezért nagyon is hatékony eszközök ezek a kiállítások. Mert a vezetők ráébrednek olyan dolgokra, amikről nem is tudtak. Tehát jó tapasztalataink vannak. Bush, elnök, de más európai vezetők talán legalább annyira képesek tanulni. Az európai vezetők, mint Bush úr. Biztos úr reagálni kíván erre. Hatszor annyit örülök annak, mondja a biztos úr. Remélem, hogy ilyen kiváló tanulási képességekről tett a bizonságot Bush úr. Én a, a magyar energiaminiszterrel fogok beszélni, hogy a tavaszi energia csúcs, az energia hatékonyság témával kapcsolatban esetleg nem szeretne egy a kapcsolatos a Lipszius épületben egy kiállítást rendezni. Az Európai Tanács szerintem érzékeny lenne. Nem Van Rompuy jóra vennék látó, nem én, ha egyáltalán, akkor röviden jelenek csak meg. Az energia tanács szerintem megérné ezt a kísérletet, kevesebb nyomás, kevesebb idő, nyomás háló, majd nezrik rájuk. Szerintem az energiacsúcs lenne a megfelelő helyszín, ahol a magánháztartásokra vonatkozóan a főtés, hűtés kapcsán egy kiállítást szerveznénk. Jó, mondja az elnök, köszönöm. A parlamentben is olyan kevés kiállítás van. Talán lehetne kis kiállítást szervezni. Oda lehetne néhány dolgot állítani. Elnézést, kérem szépen. Bocsánat, elbúcsúztatom a biztos urat mindenki nevében. Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt, köszönöm szépen, találkozunk legközelebb, köszönöm. Következő napi rendi pont. Akik most zavarnak, azoknak meggyúlik a bajuk velem. Ívó Belet, és ő egyedül kapja meg a szót most. A többiek legyenek, kérem, csöndben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Miután kicsit késő van, igyekszem röviden, többműrön összefoglalni a kérdést. Itt egy újrafogalmazás, újra szerkesztésről van szó, a bizottság javaslatának átfogalmazására van szó, angolul, tehát a rádióaktív éleme, tehát élelem és tápanyagok, nukleáris balesetet vagy bármely egyébre, radiológiai veszélyzetet követően az élmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedett határértékéről van szó. Átdolgozásról van szó, tehát. Most pedig az Euratom szerződésben van egy cikk, amely érvényes. Már volt egy rövid eszmecserénk a jogalapról, és az egyik legfontosabb pont a mai napon, amiről szólni szeretnék, kedves kollégák, kedves elnök úr, az az a tény, hogy a jogalapot kívánjuk megváltoztatni. A 31-es Euratom cikkeitől eltérünk, és a Lisszaboni felé haladunk. Ez az Európai Unió szerződése, röviden fogom ezt a hosszú mondandómat, a jogi szolgálattal felvettük a kapcsolatot, kikeltük a véleményüket, és elnök úr az ön kezdeményezésének köszönhetően Léne kollégát a jogi bizottságból megkerestük, és egyértelmű volt, hogy ők mit gondoltak. Az Euróatom szerződéstől át kell térni a Lisszaboni szerződésre. Ez persze azt jelenti, hogy a konzultációs eljárástól eltávolodva mostantól az együttdöntési eljárással foglalkozunk. Ez az álláspontja a parlamentek, ezt be fogom majd építeni, és világosan ki fogom fejteni a jelentésben. Itt a többség, itt a bizottságban, abból indulok ki, ezt támogatja. A tanács azonban, nem tudom, hogy van-e valaki itt a tanács részéről, a tanács persze másként látja ezt, gondolom én. A bizottságnak is nyilván van saját véleménye, a mi véleményünk egyetemű. Elnök úr, sok módosító készült, 70 darab, amelyet nem tudunk mind áttekinteni. A bizottság nagyon jó, hogy itt van és reagálni tud. A legfontosabb, a kettes cikkely például, a nagy kiigazítást terveztünk több kolléga támogatásával. Ez a javaslat arról szól, hogy a bizottság, ha egy ilyen baleset bekövetkezik, vagy valami incidens, akkor a bizottság azonnal határozatot hoz, annak érdekében, hogy alkalmazzák a megállapított normákat. Abból indulunk ki, hogy a végrehajtási hatáskörökre van szó. A bizottságnak ez a feladata, így kell eljárnia, nem a tanácsnak. Nem a tanácsnak kell lépnie. Ehhez csatlakozva számos új bekezdés készült az ötös cikkhez. Itt idézem angolul, figyelembe veszi az új tudományos adatokat, amelyek rendelkezésre állnak. Tehát új tudományos ismeretek, ha rendelkezésre állnak, akkor ezeket figyelembe kell tenni. Új adatokat, új technológiáknak köszönhetően, akkor mi azt javasoljuk, hogy delegálás útján az Európai Bizottságot megbízzuk, a bizottságnak kell ezt a delegált aktust meghoznia. Ez egy fontos pont, mert a hatáskörök egy része nem a tanácshoz, hanem a bizottsághoz kerül át. Nem feltételek nélkül azt kérjük a bizottságtól, hogy a tanácsot és a parlamentet tájékoztassa, és természetesen a tanács még mindig rendelkezik azzal a kompetenciával, hogy a delegált kompetenciákat a bizottság részéről bizonyos körülmények között visszavonja. Gyakorlatilag a tanácshoz visszaszerezheti talán vissza, magának ezeket. Aztán a szankciókról is van módosító, hogyha a tagállamok nem tartanák be ezeket a szabályokat. Ezt most nem akarom részletesen említeni, ha van kérdés, szívesen reagálok. Én a legfontosabb pontokra szeretnék kitérni, és ezek a függelékben találhatóak. Különbséget tesznek az egyes függelék között, csak vannak a Ja, az első számú élelmiszerek, a prioritást élvező élelmiszerek, és vannak a kevésbé fontos élelmiszerek, tápszerek. Itt különböző módosítók vannak a kollégák részéről, különböző módosítók készültek, amelyekkel az értékeket, a rádióaktív sugárzás értékeit szigorúbban kell értékelni, ezt eh, a FAO e is eh, javasolja, aztán a, az Food and Drug Agency, az amerikai eh, Egyesült Államok illetékes hatósága is javasolja. Ez nem lehet, hogy valahol szigorúbb törvények lennének, mint nálunk. Ezt a bizottsággal közösen meg kell beszélni. A bizottság képviselője itt van, szakértő. Jó lenne az ő véleményét is hallani. Vannak még a módosítóban olyan javaslatok, amelyek ezen a javaslaton túl mennek. Azt javasolják, hogy a kevésbé fontos élelmiszereket, tápszereket, vagy tápokat tartalmazó függeléket töröljük. Azt szeretnék, hogy minden élelmiszer, minden táp egy függelékben szerepeljenek, tehát minden élelmiszer és táp gyakorlatilag egy függelékben szerepeljen, és mindegyik kiemelt fontosságú legyen. Vannak ilyen módosítók, ahol a kettes mindent áttennénk az egyes ügyelékbe, aztán mindenféle javaslat van, és a bizottság esetleg kommentálhatná ezt. Ezt nem tudjuk azonnal eldönteni, még lesz az árnyék előadóknak egy ülése, akkor majd leülünk, és kidolgozzuk a kompromisszumokat. Ez a helyzet most, mondja a jelentéstevő Claude Our, our Michel Rivezi az árnyék jelentéstevőnk, aki Kongóban van jelenleg, így engem ért a megtiszteltetés, hogy álláspontját ismertessem. Belet, Ivo Belet úrnak köszönettel tartozom a bevezetőért. Azt hiszem, hogy a helyes a jogi bizottság részéről, hogy ezt a másik jogi alapot figyelembe veszi, a másik említett kérdés a normák, a szabványok kérdése, ezt 89 óta nem frissítették. Azóta természetesen voltak már új tudományos bizonyítékok, a radioaktivitás, illetve az egészség kapcsolatára mutattak ezek rá, és a munkavállalók védelmére is kitért például egy 2006-os dokumentum. A jelenlegi jogszabály tehát elmarad a tudomány mai állásától, illetve még megemlített egy kérdést. Az Egyesült Államok, illetve a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet sokkal szigorúbb szabályokat vezetett be, mint ami az Európai Unióban van életben. És a szabványokat a leginkább, leginkább rászoruló lakosságra vonatkozóan kell meghatározni. A, így különbséget tesznek a gyermekek és a felnőttek között, de hát ez hogy működik? Hogyha az ember elmegy a szupermarketben, és vásárol, élelmiszert vásárol, akkor ez azt jelenti, hogy mást ad a gyermekének, mint amit ő maga elfogyaszt? Hát ez nem kivitelezhető, és gyakorlati szempontból nem megvalósítható. Ezért úgy gondolom, hogy a saját jogszabályainkat a nemzetközi normák alapján kellene kialakítani, ez pedig azt jelenti, hogy a WHO megközelítését kellene alkalmazni. Várjuk a árnyékjelentéstevők következő ülését, és remélem, hogy akkor megfelelő irányba mozdulnak majd el a dolgok. Mm, a bizottság részéről Michel Ercele esetleg hozzá kíván szólni? Oui, uh, donc euh, plusieurs questions. Igen, több kérdést tettek fel a bizottsághoz, és amint miután megkérnek, ezért kifejezem véleményemet, elmondom véleményemet, néhány általános megjegyzést tennék. Az általános megjegyzések kapcsolódnak Belet úr és Tormesz úr megjegyzéséhez. A módosítókra vonatkoznak a megjegyzések, és e köré fogom csapatosítani a válaszomat. Válaszomat nem akarok visszatérni az össz, nem akarok kitérni minden módosítóra, amely a joggalappa kapcsolatos módosítókat illeti, a jogi szárnya kapcsolatosat. Azt kérem szépen, nem kell minden módosítóról beszélnie, akar, mondja az elnök. Rendben. Ami a jogi oldalt, jogi szányat illeti ami a közös alapot, úgy tűnik, hogy a bizottság és a parlament és a tanács, azt persze majd meglátjuk, teljes mértékben eltérő véleménye van ezzel kapcsolatban, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a 6-os, 7-es, 3-as sorra az Euratom szerződés konszolidált cikkeje, amely a, a 300 5 per 2-es az LK szerződés illeték ide vonatkozó cikkét veti fel az Eurotam kapcsán, és az Európai Unióról szóló szerződés, és az Európai Unió működéséről szóló szerződése kapcsolatban. Az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működésről szóló szerződés rendelkezései mm, a nem az euróatom szerződéssel ellenkezőt állítanak. Nagyon sokszor említették, hogy az euróatom a szükséges kompetenciákról rendelkezik az intézkedések megvalósítás érdekében. Ez a szakosodott szerződés adott szakmailag indokott esetekben alkalmazható. Most ami jogalapot illeti, ami a módosítókat illeti technikai jelleggel. Több módosító van, amely azt sugalja, és Tormész szól is szólt erről, hogy a rendelet értékeit nem korszerűsítettük elfogadásuk óta, tehát 89 óta. Ezzel kapcsolatban a következő megjegyzést tenném. 85-ben a jóváhagyás követően az alap, a jogalap jóváhagyását követően, tehát az irányelvet elfogadva, amely meghatározta, ez az Euratom illetékes vonatkozásában, az irányelv, amely az éves, az 5 milligramról egyre csökkentendő rendelkezés, az Euratom Szerzés 31. cikke értelmében szakértői csoport megvizsgálta az elfogadható maximum értékek elfogadhatóságát, amelyben a rendeletben szerepel, méghozzá az új alapnorma fényében, mert végül is ezek azok a dózisok, korlátok, amelyek alapul szolgálnak annak érdekében, ki lehessen számítani az új elfogadható maximum szennyezettségi mértéket. A szakértői csoport arra jutott, hogy a szint továbbra is megfogad, elfogadható azért, mert elegendő biztonságot garantált ez az érték, de a tanács szintén ez nagyon régen volt, ugye 87. De a tanács, a szakértői csoport a bizottságnak javaslatot tett, a bizottság akkor javaslatot készített elő, vagy előzett elő, a szakértő csoport javaslata vagy tanács alapján készített javaslatot a bizottság. Ez a javaslat mm, nagyon is erőtesen szankcionáló jellegű volt, több biztonsági szintet határozott meg, és a tanács ezeket az értékeket még hárommal elosztotta, néhány esetben négyel elosztotta bizonyos nukleáris szennyezőanyagok esetében. Aztán megvizsgálták az újabb maximált értékeket, és megnézték, hogy még továbbra is megfelelnek-e a normáknak, az euróatom szerződésből adódóknak, és a nemzetközi normáknak, hiszen az euróatom normák a azokat az ajánlásokat fogadták el, amelyeket elismert eh, a CPR, ugye ez a nemzetközi sugárzásvédelmi szervezet ajánlásait elfogadta, tehát az Euróton. 2006-ban, 2006-ban ez egy olyan folyamat volt, amely 2005-ben kezdődött, 2004-ben igazából, a Codex Alimentarius Bizottság, ez egy olyan szervezet, amely az FAO és a WHO-hoz tartozó szervezet. Meghatározta a rossz értékeket, amely egy nukleáris baleset vagy radiológiai baleset következtében megszennyezett élelmiszereket illeti. Most a bizottság részt vett egy, az Európai Közösségtől kapott egy mandátumot, és az elejétől a végéig minden munkádban kivett, munkádból kivette részét a Codex Alimentárius Bizottság munkájában végig részt vett, és ugyanazokat a hipotéziseket állították fel, ugyanazokat a számításokat, amelyeket az európai normák kidolgozásánál használtak fel, és a korábbi normákat, amelyeket a számítások kidolgozására kidolgoztak, határozták meg. Ezek a normák a maximált szintek, amelyek elfogadhatónak minősülnek. Vannak különbségek valóban, mert ami a Codex Alimentarius illeti, nem akartak 2000, nem tudom, 400, nem tudom micsoda per kilót, hanem egyet, tized, százat vagy ezret akartak meghatározni mértékegységet. Nem voltak ezek a kategóriák. Voltak ugye a csecsemőkre vonatkozó élelmiszerek, voltak az általános emberi fogyasztás alkalmas élelmiszerek. A rádionuklidokat csoportosították, mint mi is kategóriákban, egy kicsit más volt, ugyanazok voltak, ugye a rádió szenzibilitást, vagy érzékenység, sugárzás érzékenységet kellett figyelembe venni, mégis egyik vagy másik rádionuklid másik kategóriába csúszott át, nyomást gyakoroltunk, de megismétlem, a hipotézisek, a számítás alapját képező hipotézis ugyanazok az éves fogyasztás alapján az a százalék, amelyet elfogyasztanak, aztán a szennyezettség mértéke, a korlát, tehát mag- maximált értékek, minden rádiónuklid esetében elvégezték ezt a számítást, és az intervenció, mértéke, az intervenció mértéket is meghatározták az ebbe bizottság részéről. Ezt 1985-ben ugye validálták, 95-ben. Most, ami a módosítókat illeti, szeretném felhívni figyelmet arra, sok bizottságról, testületről beszélünk, és szinte mindenütt töröljük, vagy nem említjük a szakértői csoportot, a 31-es cikke értelmében az előttem szerződés 31-es cikketemben létrehozott szakértő csoportot. És azt mondják, hogy a tagok nem ismeret, vagy nem, nem átlátható. Nincs olyan szakértői bizottság az Európai Bizottságon belül, mint az Euratom 31-es cikkei értelmében létrehozott szakértő csoport akik a rádió vagy a sugárzásvédelem területén véleményt fogalmazhatnak meg. Ez a szakértői vételem nem található az Európai Egészség bizton, vagy Élelmiszerbiztonsági Ügynökségben. Ami a radioaktivitást illeti, most az energiaügyi figazgatóságot megkeresték, és megkérdeztek bennünket az a kapcsolatban, hogy mi a helyzet a rádió vagy sugárzás érzékenységgel. Az uránium esetében, az, az ivóvízben, kifejezték véleményüket a mm, kémiai vegyületek toxikus voltával kapcsolatban, de amit egyes cikkeit említik, most ami a radiológiai kontaminációt vagy szennyezettséget illeti. Hát a sugárzás védelem területén el ö, érdemei vannak ennek a szakértői csoportnak. A rendelet nem, ha megnézem az importok, importról szóló rendeletet, ami az a WTO-hoz csatlakozik, nem támaszkodik a az erőltem Komitológiai járás alá tartozik. A helyzet olyan, hogy meg kell hosszabbítani ezt a rendeletet, ennek hatáját, és ehhez ezt a bizonyos szakértő csoportot kellene megkeresni, az ő véleményüket kikérni. Ami az átláthatóságot illeti, el kell mondani, hogy kik ezek az emberek, milyen minőségben dolgoznak. Az internetes honlapon megtalálhatják-e méghozzá a bizottság főigazgatóságának honlapján hozzáférhetőek a szakértői csoport tagjainak nevei és funkciói. Ami az etikai kódexet, illetve etikai szabályokat illeti. Most ami a szinteket illeti. Több módosítóban szerepel, hogy a maximált érték a védelmi követelményeken kell alapulja, méghozzá azon lakossági csoportok igényei alapján kell kidolgozni, amelyek legsérülékenyebbek. Két, néhány, két különböző dolog beszélünk. A legkritikusabb lakosságcsoport. Ezek kapcsolatban elmondanám, hogy nem észszerű a piacot az Európai Unió szintén úgy szabályozni az élelmiszerekazatban, hogy a legkritikusabb lakosságcsoportot emeljük ki amely önállátó Ugye azt mondják, hogy ez az autó, tehát az, az önálló látó lakossági csoportok esetében. A lakosságról általában kellene szólni. Ez persze nem tart minket vissza attól, vagy a bizottságot nem vagy vissza attól, hogy ajánlásokat fogalmazom meg. A bizottság meg meg is tette. szerződés 38-as cikke értekmében ajánlásokat fogalmazott meg a bizottság, Ami a Csenobili balesetet illeti olyan emberek esetére, akik nagyon sok terméket, például vad gombát, vad húst, vagy vadon erdőben növekvő növényeket, állatokat fogyasztanak, ők a kritikusnak tekinthető lakossági Egy vonatkozó szabályozás dolgoztak ki, ajánlást dolgoztak ki. Itt a kritikus lakosság csoportról. A legsérülékenyebb lakossági csoport esetében szeretném jelezni, hogy az értékek kidolgozása, amelyet a szakítő csoport készített, az előttem 31 cikkelyet, amelyet a szakítő csoport hozott létre, ezeket a számításokat több korcsoportra vonatkozóan dolgoztak ki. A radionuklidokról szól, és különböző más anyagokról kidolgozta a számításait, az éves fogyasztás mértékét figyelembe véve három korcsoportot, egy év, tíz év és, tíz, és felnőttek minden alkalommal korcsapaton belül azokat az értékeket hatasz meg, amelyek leginkább büntethetőek, és ezek az értékek azok, amelyek szerepelnek a rendeletben. Hozzátenném, természetesen vannak konkrét, speciális értékek, amelyek a csecsemők táplálékára vonatkoznak. Meg azt mondja, de van olyan élelmiszer, ami csak a csecsemőkre készült. Gyermekről beszél, én csecsemőről beszélek. A kereskedelemben a csecsemők számára készített élelmiszer kapható. Elismerem, hogy persze még vitázni lehetne a csecsemők táplálát, tápláléketetem, hogy 4, 6, 12 hónapos csecsemőről van szó, persze itt ezen lehetne vitázni. Nos, a karcsokaton belül meghatároztuk a leginkább büntethető értéket. Mindenki számára kidolgoz, kivéve a csecsemőkre. Az egyéveseknél Hát, hogyha az egyéves korcsoport értékítettük volna alapul, akkor egyéves, tehát a felnőtteket ugyanúgy védtük volna meg, mint az egyéveseket. Mert nem mindenki osztja ezt a véleményt. Van valami logika benne. Néhány módosító arról szól, hogy tájékozatni kell a közvéleményt, a nagy közönséget, és hosszú távon ezek olyan módosítók, amelyeket a Rivázi asszony terjesztett elő, nagyon fontos, hogy ezeket az, az illetékes Euróton irányelven, amely a sugárzásnak való kitettség mértékét, az expozíció mértékét határozza meg, ehhez kellene igazítani. Az értékeket. Valóban tájékoztatni kell a nyilvánosságot. De van egy irányelv, a 86-os irányelv, amely a lakosság tájékozatásáról szól, az védel, egészségvédelemről, egy baleset előtt, és arról is szól, hogy baleset idején milyen viselkedés ö, írható elő. Tehát a tagállamok elfogadták ezt az irányelvet, a, mi az alapnormákat meghatározó irányelvet életi? ezekre hivatkozni kell, ezt a alapnormát kidolgozó irányelvet alkalmazni kell nem azt mond, nem megmondanék, nem csak hosszú távon, hanem mindig. Ez egy olyan irány, amit mindig alkalmazni kell. Az értékek, amiket a rendeletben találnak, ugye megvizsgálták, ezek az irányelvből vezethetők le. Na most hát ebben a rendeletben nem szükséges ezt felemlíteni. Végül az az árám gondolataimat, hogy a lakóság sugárzás elleni védelme a szövegben, a fő szövegben található meg, a 30-astól a 39-es cikkét adhat meg az Euróatomban. Hármas fejezete az Euróatom szerződésnek. 2B cikk. Ez elsődleges jog, amely több szövegből is áll, meg tudom őket mutatni. Kétszázötven oldalas szöveg. Esetleg mutassuk meg. Lehet, hogy ezt majd két vagy négy szem közt lehetne folytatni ezt a beszélgetést. Még valami tartalmi megjegyzés van, mert Tomezónak van kérdése, aztán a tolmácsok mindjárt elszaladnak. Jó, Hmm, most akartam befejezni. Be fogom fejezni. Elsődleges jog, származtatott jog, és a maximális szintet meghatározó rendelet baleset esetén részét képezi ennek a szövegnek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Claude, ganz kurz. Äh, je vais aussi répondre la langue de Voltaire qui... Volt egy nyelvén válaszolnék azon emberek nyelve is, akik a nukleáris és radioaktív ügyekben ügy, ügyködnek, azt szeretném mondani, hogy itt van előttem a pekrel per kilogram érték 10-100 ezer, 10-től 100 ezer, a 82 ezer, még van közben valahány száz. Nekem vannak azért kétségeim, 800, 850 és 2000. Sajnos nincs időnk arra, hogy belemélyedjünk a részletekbe, de azt szeretném, ha esetleg egy technikai jellegű ülést szerveznénk, hogy nézzük meg ezeket a kételyeket, amelyek a Kódosz Alemantáriusból adódnak, mert a bizottság tájékoztatása kételyeket eh, vet fel. Köszönöm szépen! Egy technikai jellegű ülés nem fog téged meggyőzni erről a kérdésről, de szerintem nyugodtan ülésezzetek tovább, és tisztázzátok ezeket a kérdéseket, hogy felkészülve tudjatok szavazni. A szavazást hál' Istennek elnapoltuk. Mi lett volna, ha onnak kellett volna szavaznunk? Ezt uh, Ivo Belet helyesen felismerte. Januárban fogunk szavazni, addig minden tisztázandó kérdést tisztázunk, különben majd a szavazás során tisztázok. Köszönöm szépen mindenkinek, eh, jó hazautat, jó éjszakát, eh, holnap reggel találkozunk.